Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor most megkezdjük a külön ülésünket, és különleges vendégünk van ma. Finnül fogok beszélni, úgyhogy úgy, kérem, hogy tegyék fel a fülhallgatójukat. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minulla on... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megtiszteltetés számomra az, hogy társ elnöke lehettek ennek az ülésnek, David McAllister eh, a FET elnöke, illetve Préda úrral együtt, aki a DEVE eh, alelnöke. A mai ülésünk az Ezévi Szaharov díjasról szól. Linda McEvent helyettesítem, bizottságunk elnökét, aki jelenleg az Európai Parlament adhok delegációját vezeti Marrakesben az ENSZ migrációval foglalkozó ülésén. Örülök annak, hogy üdvözölhetem itt Alexencov úr képviselőit, a Kaplan asszonyt, Dimitri Linz urat, az ügyvédjét. Ő azonban nem tudott eljönni ma este ide hozzánk. Örömmel látom itt a teremben, hogy két másik Szaharov díj jelölt személy is itt van, Szafi. Asszony, akit szülei képviselnek, illetve a földközi tenger térségében migránsokat segítő NGO képviselői is itt vannak. Remélhetőleg, hogy ez az ülés, amelyet a jelölő testületek együtt tartunk, sikeres lesz először is. Itt van az EU-Ukrajna e, parlamenti e, bizottság bizottsága, Rozetti úr képviselőket, illetve ott már úr, e, ott már Keresz úr képviselő a másik szervezetet. Hadd emlékeztessek arra, hogy a, az Európai Parlament 1988 óta ítéli már meg a Szaharov díjat egyéneknek vagy szervezeteknek, akik tetteik eh, által emlékeztete bennünket arra, hogy mennyire fontos eh, a demokrácia érdekében megvédeni az emberi jogokat, illetve az alapvető szabadságjogokat. Az évek során ez a díj lett a legjobban látható jele annak, hogy frakciókon átmúlóan próbáljuk megvédeni az emberi jogokat, a demokráciát, és támogatjuk azokat, akik a szabadságot, illetve az igazságosságot szeretnék elérni a világ minden részén. Még mindig nagyon sok olyan hely van a világon, ahol az egyéneknek, csoportoknak napi szinten kell megküzdeniük ezen alapvető jogokért. Ez mutatja azt, hogy mennyire értékes és fontos az egész keret, és milyen gyorsan eh, tönkre is mehet ez. Nehéz időkben, amikor az egyik válság jön a másik, után, amikor nagyon sok menekült érkezik, eh, nem szabad, hogy eh, kockára tegyük az emberi jogokat a nagyobb biztonság érdekében. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy két hónappal ezelőtt két korábbi Szaharov díjazott, Denis Mukwege, a 2001-es díjazott, és Nagy Murát, a 2016-os díjazott, megkapta a Nobel békedíjat. Ahogy Tajani elnök úr is elmondta, óriási öröm ez az Európai Parlament számára, hogy azt láthattuk, hogy a Nobel béka, békedíjat két korábbi Szaharov díjazott kapta. Öt olyan Szaharov díjas van, akik később Nobel-díjat kaptak. Úgy gondolom, hogy európai parlamenti képviselőként büszkék lehetünk arra és arra, hogy az Európai Parlament az elmúlt húsz évben mit tett az emberi jogok, emberi aktivisták érdekében. Főként, de nem, de nem kizárólag a fejlődő országokban. Kedves kollégák, ma a Szaharov díjazottunkat a Szászop előtt tisztelgünk, és így minden olyan egyén előtt, akik napi szinten küzdenek helyi közösségükben, vagy szélesebb körben az emberi jogok betartása érdekében. Harminc évvel ezelőtt az Európai Parlament Szakarov díjazta egy szerencsétlen történelmi fordulat által ismételten egy olyan másként gondolkozó kapja meg a Szaharov akit Oroszországban tartanak fogva, eh, azért, mert eh, békésen, erőszakmentesen tiltakozott. Most megadom a szót a kollégámnak, David McAllisternek, aki a külügyi szabadság elnöke. Köszönöm a bevezetőt. Pár szót engedjenek meg a külügyi bizottság elnökeként. Hogy megosszak önökkel, kedves kollégák, először is hadd hangsúlyozzam, hogy a 2018-as Szaharov díjazott képviselője itt van közöttünk, nehezen, de megérkezett Strasbourgba. Üdvözöljük Natalia Kaplant. Üdvözöljük Strasbourgban. Dear Miss Kaplan. Kaplan, asszony, az ön harca és Oleg Szentszóv harca nem csak az önöké, hanem mindannyiunké. Az ön unokatestvére politikai fogoly Ukrajnában ezért is kapja a 2018-as Szaharov díjat. Mindannyian tudjuk itt ebben a teremben, hogy milyen szomorú sors vára. Egy ö, szibériai börtönben kell 20 év börtönbüntetést letöltenie több ezer kilométerre az otthonától. 145 napos éjségsztrájkot folytatott, annak érdekében, hogy az Oroszországban fogva tartott tak szabadon bocsájtás érdekében. Muszáj volt abba hagyni az éjségsztrájkot, mert kényszertáplással fenyegették, illetve az egészségállapot nagyon leromlott. Nyilván ön is tudja, hogy június, ez év júniusában az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólítottuk az orosz hatóságokat, hogy feltétel nélkül is azonnal szobbocsássák szabadon Oleg Szentszovot és minden más jogtalanul fogva tartottat. Emberjogi csoportok, kimag, kiemelkedő nemzetközi szereplők kérték az orosz elnöktől Oleg Szentszov szabadon bocsátását. Ez ideig süket fülekre találtak ezek a szavak. Reméljük, hogy beszámol majd arról, hogy Szencov úr hogy van, milyen állapotban van, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van közöttünk, parancsoljon öné a szó. Спасибо большое за приглашение. Спасибо как от меня лично, так и от Олега, потому что я здесь, в общем-то... Köszönöm szépen köszönete mm, mm, szeretnék mondani Oleg nevében is. Persze a Szaharov díj nem veheti fel a versenyt a szabadsággal. И сердце Úgy tűnik, hogy technikai nehézség támadt. Um. I think we might have a problem with the micro in which. Ruka Kremlya. Yes, now I can hear you. Hallják a tolmácsolást?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 az sarkör térségében tartják eh, fogva, tundra van ott, és egy olyan személyt küldtek oda, aki egész életét a Krim eh, félszigeten töltötte, és még az egyébként is ott élők is eh, tüdőgyulladást kaphatnak, és Oleg számára ez tényleg egy szörnyű dolog volt, kihullotta a haja, de nem adta fel, és ez nem csak rám tett óriási hatást. Hát furcsán hangozhat, talán paradox módon filmet készít, a letartóztatás előtt készült protokoll alapján Nagarbayev kollégájával együtt, aki a krimi testvérének nevezett. Persze csak az egész folyamatot vezényli, rendezi, részt vesz a szereplők kiválasztásában, tehát tovább dolgozik, azt tudjuk, hogy a fogatartásának a körülményei eh, borzasztóak, egyre romló, romló környezetben eh, továbbra is lelkes, és a börtönfalakon kívüli szabad emberekkel továbbra is együttműködik, őket segíti, igazi hős ő. Eh, de ő nem szereti, ha hősnek nevezzük, ő egy egyszerű, egyszerű ember. Még egyszer köszönöm nevében is ezt a szarvadíjat. Köszönjük szépen, Kaplan asszony. A kollégáknak szeretném átadni a szót, akik nagyon aktívak az ukrán ügyekben. Elsőként Rozáti úrnak adom meg a szót, aki az EU-ukrán parlamenti közülés, illetve vegyes bizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, Kaplán asszony, üdvözlöm én is az Európai Parlamentben. Oleg Szentszov kapta idén a Szaharov díjat. Azért, mert embertelen körülmények között tartják ugyan fogva, és vádak alapján ítélték el, mégis az Oroszországgal szembeni ellenállás szimbólumává vált mindannyiunk számára igazi hős. Köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik támogatták a jelölését. Ahogy az elnökünk is említette, Oleg Szentszov szabadon bocsátásáért eh, folytatunk harcot, illetve mindazok szabadon bocsátásáért, akiket az Orosz Föderáció illegálisan fogva tart. Ez nem ma kezdtük ezt a harcot itt az Európai Parlamentben, évek óta harcolunk ezért, amióta 2014. februárjában illegálisan anektálták a krim területeket, azóta több állásolásban is elítéltük ezeket az agresszív eh, orosz tetteket, követelve a politikai fogvatartottak szabadon bocsájtását, akikből bőven van e, orosz börtönökben. Az Európai Parlament a nagyvilágnak megpróbálta újra és újra felhívni a figyelmét azokra az esetekre, amelyek a brutális e, anektálás e, kritikája miatt börtönbe kerültek, és akik egyébként orosz börtönben ülnek, annak ellenére, hogy ukrán állampolgárok. az Európai Parlamentben magukat képviseltető pártok meggyőző többsége támogatta ezeket az állásfoglalásokat, amelyekben elítéltük Oroszország tetteit. To, to free Oleg Sentsov by the Russian authorities. And uh, I can assure... És biztosíthatom én önt arról, hogy minden lehetséges fórumon újra és újra megpróbáljuk ezt a témát felvetni. Mi az EU-Ukrán eh, parlamenti küldöttség tagjaként szintén megpróbálunk megoldásra, megoldást találni, és elérni azt, hogy Oleg Szentszov és kollégái végre szabadon bocsátassanak. Az elmúlt két hétben újra láttuk azt, hogy a Kreml politika szolgálatába állítja az igazságszolgáltatást. Látjuk, hogy ukrán matrózokat tartóztatnak, akiket most Moszkvában tartanak fogva előzetes letartóztatásban. Az Orosz Föderáció agresszív politikájának újabb bizonyítéka ez, a nemzetközi jogot lábbal tiporják annak érdekében, hogy politikai céljaikat megvalósítsák, elérjék. Ezen a héten ítéljük formálisan oda a Szaharov díjat Oleg Szencovnak, ezzel emlékezve meg a bátorságáról, a tetteiről, már csak azért is, mert példaképé vált mindazok számára, és inspirációkvá vált mindazok szemára, akik az elnyomás ellen harcolnak világszerte. De szeretnénk megragadni ezt az alkalmat arra is, hogy a Moszkvára nagyobb nyomást gyakoroljunk. E, azt üzenjük a Kremlnek, hogy egész egyszerűen nem elfogadható, ami Oroszországban, illetve Ukrajnában folyik. És minden ukrán fogoly, fogotartottnak, aki orosz börtönökben ül. Azt üzenjük, hogy mi nem felejtjük őket, nem feledkezzünk meg róluk. Szeretném Kaplán asszony, hogyha tolmácsolná üzenetünket Oleg Szentszovnak, együttérzésünket, tiszteletünket. Thank you, Darius. Köszönjük Darius Rozátinak, most pedig az EU-orosz parlamenti együttműködési bizottság nevében ott már keresz. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt kaplán asszony, nagyon lenyűgöző módon leírta azt a problémát, amely bennünket is megindít, és a negatív példa mellett egyidejűleg egy jelzést adott arra, hogy itt sok emberért küzdenek. Ezért ez a mai egy különleges alkalom, mert a mai napon december 10-én van a emberi jognyilatkozatának 70. évfordulója. Üdvözöljük ezért azt, hogy Olak Szentszóf képviselője pontosan ezen a napon van ma itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament delegációja a az Oroszország a fenntartott kapcsolatok delegációja itt az Európai Parlamentben büszke arra, hogy itt lehetünk ezen az ülésen önnel, és láthatjuk önt. Örülünk annak, hogy eljött hozzánk. Ezzel az üléssel szeretnénk fenntartani a, a hitet Szentszóf úrban, és ő képvisel más ukrán állampolgárokat is, akik igazságtalan ítéletek után börtönbe kerültek. És mindez nagyon elítélendő. Úgy, mint bizottságom elnöke, delegációnk elnöke, megpróbálok az adott kereteken belül hidat építeni Számunkra is vannak határok, és különösképpen az Európai Parlament számára vannak határok, az emberi jogok megvédése és az alapvető jogok, a nemzetközi jog betartása ilyenfajta határok számunkra. Ezek rendkívül fontosak számunkra. Globális szereplőként, úgy mint a tagja a biztonsági tanácsnak, illetve az Európa tanácsnak, Oroszországnak be kellene tartani a nemzetközi jogot, illetve az emberi jog általános nyilatkozatát. Mindenfajta eltérés ettől nem tolerálható részünkről. A helyzet az illegálisan elfoglalt Krim félszegeten tudjuk, hogy nem változott meg az elmúlt időszakban. A Donbassi harcok is folytatódnak. Ugyanakkor az orosz hadsereg felelősséget nélkülöző felépése miatt további feszültségek alakultak ki. A teljes kontinens békéje és stabilitása érdekében nagyon fontos az, hogy sikerüljön visszaállítani Ukrajna területi integritását. Megélhetjük ma önnek azt, hogy az emberi jogok rosszabbodását, illetve a szabadságfontosságát továbbra is hangsúlyozni fogjuk Oroszországgal szemben. A kultúrák, a média, helyzete a szemhelyre szabott törvények létrehozása, ez további lefelé mutató spirálba hajtja az országot. Az orosz információs kampány tovább erősíti ezt a negatív hatást, és tovább polarizálja a társadalmat. Oleg Szenszov szimbólum azoké, akiket jogtalanul ítéltek el. Reméljük, hogy hamarosan elhagyhatja ő is és mások is a börtönt, és szabadon beszélhet arról, amit Ukrajnáról gondol, szabadon alkothat, szabadon élhet, félelem és üldöztetés nélkül a gondolatok szabadok, és nem ismernek fogvatartást. Örülünk, hogy itt van, és minden jót kívánunk Oleg Szencovnak, és minden sorstársának. Thank you, Otmar Karas, and I would like to give the floor to... Köszönjük. Rebecca Harms következik, aki az Euronest parlamenti közgyűlés társelnöke, az Euronest pedig egy olyan intézmény, ahol az Európai Parlament képviselői a keleti partnerség képviselővel, beleértve az ukrán képviselőkkel együttműködnek. thank you, uh, David Köszönöm David McAllisternek. Én is németről fogok beszélni. Örülök annak, hogy a kollégák között ilyen széles körül a támogatás az um, idei Szaharov díjazott um, mellett, Oleg mellett, és ez a körű támogatás uh, kifejezi azt, hogy az az ügy, amelyet uh, támogatott Oleg az éjségsztrájkával, ezt az ügyet megértette az Európai Parlament is. Jó az, hogy Natália uh, unokatestvére itt van, még egyszer köszönöm, hogy eljött ide, és örülök annak, hogy hangsúlyozta azt, hogy Oleg soha nem akart hős lenni, Oleg filmes akart lenni, de szabadságban szeretett volna filmeket készíteni, és főként a, az ukrán hazája érdekében, a Krimfelszeget érdekében békés tüntetőként lépett fel 2014 óta azért, hogy Oroszország szemben tiltakozzon, és ezért tartóztatták le. Natália és mások is sokáig harcoltak a legszabadon bocsátásáért, és eh, a legfontosabb kívánság most az, hogy nem szabad feladni azt az elképzelést, hogy Oleg kiszabadulhat, és én tényleg remélkedem abban, hogy eh, ez a díj is hozzájárul majd ahhoz, hogy eh, hamarosan szabadon engedik őt. De azt is szeretném hozzátenni, hogy Oleg Szentov nem csak önmaga érdekében lépett fel, ő filmeket szeretne ismételten készíteni, de ismerünk kievi újságírókat, Donbassiki újságírókat, Krimfélszigeti újságírókat, akik ugyanazok szeretnének e, újságíróként e, dolgozni, vagy olyan gazdálkodókat, akik szeretnének újra gazdálkodóként dolgozni. Nagyon sok ukrán állampolgár van Oroszországban fogságban, és ez a díj, illetve Oleg eh, Szentszov is elmondta ezt, ez a díj, illetve az ő éjségsztrájkja eh, által ez eh, nem csak Olegi ez a díj, hanem mindenki, akit Oroszországban fogva tartanak. Köszönöm szépen, Natália, hogy eljöttél. Vielen Dank. Rebecca Harms für die freundlichen und sehr Köszönöm szépen, eh, Rebecca Harms, ezeket a, az egyértelmű szavakat. The floor to representative. Köszönöm, kollégák. A politikai frakciók képviselőivel folytatjuk. Kérem, fogják minél rövidebbre, hogy Kaplan asszony is tudjon válaszolni. Eduard Kukán a néppárt nevében az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd üdvözöljem én is Kaplan asszonyt és a többi ezévi Szaharov díjazottat. Örülök annak, hogy itt lehetünk most, annak apropóján, hogy Oleg Szentszov kapja ezt a díjat. Mihály Gálerrel ketten javasoltuk a politikai frakciómban. Oleg Szentszót erre a díjra örülök annak, hogy sikerrel jártunk, és valóban ő, kapta a díj, ő kapja a díjat. Köszönöm a képviselőtársunk támogatását. Oleg Szencov volt azért jelöltük, mert békésen tüntetett az orosz elnyomás ellen a Krimfélszigeten, illetve harcolt kiállt saját jogaiért és más politikai fogotartottak jogaiért, akiket Oroszországban tartanak börtönben. Oleg Szencov kiállt a meggyőződéséért, egyedül is az igazságért egy olyan rendszerben, amely kriminalizálni akarta őt. Megmutatta, bizonyította, hogy mennyire készen áll arra, hogy áldozatokat is hozzon 145 napig éjségsztrájkot. Oleg Szencov úgy döntött, hogy abban a reményben, hogy valaki talán meghallja a hangját, a világ meghallja a hangját, ebben a reményben kezd ebbe a e, munkába. Úgy tűnik, hogy meghallottuk a hangját, és ezért vagyunk ma itt. És a gondolatszabadság díját ezért megérdemli. Ezeknek az értékeknek a fontosságában hiszünk, e, hogy ez felül kell, hogy írja az elnyomást, ezért szerintem jól választottunk, hogy őt jelöltük a Szarov díjra egy újabb ártatlan ember, aki börtönben sínlődik, nem szabad abba hagyjunk ezt a harcot. Olyan egyetemes elvek, mint a jogállamiság, az emberi jogok és a gondolatszabadság, ezekhez ragaszkodnunk kell. Említkeztetek mindenkit, hogy a gondolatszabadság a diktátorok és az elnyomó rendszerek legrosszabb rémáma, hiszen az embereket ők kontrollálni akarják, ezért a gondolat szabadsága egy nagyon veszélyes eszköz. Nem szabad, hogy elhaljon csendben a szabad gondolat. Én Csehszlovákiában nőttem fel, ahol is átmenetileg tartózkodtak az orosz tankok és az orosz erők. Ezért én különösen büszke vagyok Alex azért, hogy felemelte a hangját az igazságtalansággal szemben. Ki kell állnunk az ilyen hősök mellett. Mégis ma vegyesek az érzelmeim, mert Oleg Szentszov a Szahorov díjazottak listáján megjelenik majd. Ő maga azonban egy orosz börtönben sinődik, tudjuk, hogy az egészségi állapota sem túl ö, rózsás. Remény, volt némi reménysugár arra, hogy személyesen is találkozhassunk vele a diátadó során, sajnálatos módon ez nem így lesz. Reméljük, hogy hűmarad eh, hitéhez, elveihez és az egészsége kitart, nem kell egyedül harcolni az igazságtalanság ellen. Köszönjük Kukán úrnak a felolvasást. Agnes Kaplannak elmondom, hogy Kukán úr a múlt héten szervezett egy eh, a egy jó, tehát múlt héten Brüsszelben mutatták be azt a dokumentumfilmet, amely azt hiszem, hogy a Per névre hallgat, azt hiszem, hogy ön is tudja, hogy miről szól. Valóban ez fontos volt. Soraya Post a következő a szocialista frakció nevében. Good evening and welcome uh, to you, uh, uh, Mrs. Köszönöm szépen. Üdvözöljük Önt, Kaplan asszony, ön az a testvére az ezévi Szaharov díjazottunknak. Örülünk annak, hogy itt van ma közünkben. Az SND frakció nevében szeretné üdvözölni a két másik jelöltet is, a kilenc NGO képviselőjét, akik a Földközi tenger környékén mentik meg a menekülteket, illetve Leszabáti jelölt képviselőit is ők is eh, bátorságról, eh, szolidaritásról tettek tanúbizonyságot. Oleg Szentszov író, rendező és politikai aktivista, aki békés módon használta fel művészetét arra, hogy egyetemmel kritizálja Oroszországot, azután, hogy 2005-ben eh, elfoglalták illegálisan a krim félszigetet. Kedves kollégák, Oleg mindannyiunk számára a bátorságot, az eltökéltséget eh, jelképezi, illetve az elnyomás elleni harcot, a szólásszabadság iránti harcot. Az ENSZ egyetemes emberi nyilatkozata értelmében a szólásszabadság minden egyes egyént megillet, és azt jelenti, hogy milyen fajta médián keresztül határok nélkül kifejezhetik elképzeléseiket. Az, ahogy az orosz hatóságok elnyomják a szólásszabadságot, ez vezetett Oleg bebörtönözéséhez, és kellenek ilyen bátor írók, művészek, rendezők, fotósok, emberi jogi aktivisták és átlag emberek, akik szólhatnak arról, hogy hogyan sértik meg az emberi jogokat a világon, mindenhol. Ezt láthatjuk minden a világon, az Európai Unióban is. Fontos, hogy Oleg kapta meg a Szaharom díjat, remélhetőleg ez egy ébresztő lesz az orosz kormány, illetve az orosz elnök Vladimir Putyin számára, és remélhetőleg hamarosan szabadon engedik őt is, és a többi 70 ukrán politikai fogvatartottat is, akik eh, Oroszországban vannak fogva tartva. George Orwell mondta azt, hogyha a szabadságbármat is jelent, akkor ez azt jelenti, hogy eh, az embereknek jók van elmondani ezt, amit szeretnének. Örülnék, hogy ha továbbítanák a asszony frakciónk eh, azon kívánságát, hogy tovább lehessen küzdeni Oleg, illetve más politikai fogvatartottak szabadon bocsátásáért. köszönjük Szorája Postnak. Az ECR frakciónak képviselteti magát ezért, dehogy nem. Dehogy nem. Annyira szélén, ennyire szélső jobbra soha nem nézek. elnézést. I'm sorry, I was late as well. So... Elnézést, késtem is ezért ülök itt a jobb sarokban. Um, Hollandul fogok beszélni anyanyelvemen. Nem készültem fel, de elmondhatom, hogy az LCR is támogatta Oleg Szentszov jelöltségét teljes mászélességgel, és uh, Ukrajnát is mindig támogattuk, támogatni is fogjuk azért, hogy függetlenek és egységesek lehessenek hogy megvalósuljon a területi integritásuk. Senki sem szabad politikai meggyőződése miatt, vagy véleménye kinyilvántása miatt börtönbe zárni. Főként akkor, hogyha mindez fabrikált érveken alapul. Aggódunk Szencov egészsége miatt is, tudjuk, hogy nem önmaga érdekében tette a fellépéseit, hanem a többi politikai fogvatartott érdekében Oroszországban. Az, hogy nekiadjuk azt a harodíjat, ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy mi hangosan kimondjuk a nevét újra és újra, nem felejtjük el őt sem a többi ukrajnai politikai fogvatartottal együtt. Nagyon fontos jelzés ez, amit az Európai Parlament ad, főként akkor, amikor autoritér tendenciákat látunk a világon mindenhol. Például, ami bennünket illet, mi is a lehető legjobbakat kívánjuk Olegnek, reménykedünk a szabadon bocsátásában. Thank you well, Mark the Messmaker. Köszönjük Demészmáker kollégának a liberális frakció nevében. Austrevicius úr következik parancsoljon. Honorable chairs. Tisztelt elnök, asszony elnök úr, kedves Natalia, tisztelt jelöltek, kollégák. Az ezévi Szaharov díj elképesztően szimbolikus. A szimbólumok sokat mondanak arról, hogy a jogokért, a szabadság jogokért de mennyire kemény harcot kellett vívni annak idején a szovjet időkben, ugyanúgy, mint ma a mai Oroszországban. Pont 30 évvel ezelőtt, 1988-ban Nelson Mandela és Anatoli Marchenko kapták, kapta a posztumusz Szaharov díjat. Emel Brock kollega 30 évvel ezelőtt részt vett ezen a díj átadón. A Moszkva-Helsinki csoport alapító tagja volt Macsenko, aki a Szovjetunió első számú politikai fogvatartotja volt. Andrei Szárov szerint is Macsenko volt az első, aki a poszt sztálinista munkatáborokról, a gulágról. Ezért orosz börtönökben deportálva 20 évet törtött Szibériában. 20 évet. Kedves kollégák, két nap múlva a Putyin-féle Oroszország első számú politikai fogatartotja, politikai fogja, Oleg Szentszov kapja ezt a díjat. Hál' Istennek, nem úgy, mint Marcsenko, ő még életben van. És a Stalin utáni Szovjetunió és a Putyin Oroszországa közötti hasonlóság elképesztő. Oleg Szentszov egy szabad ember, egy szabad állampolgár bátorságát testesíti meg, aki a demokráciáért kiáll. Először a Majdánon, aztán a Krim félszigeten, a hazájában. Olyas valakiről van szó, aki folytatja a harcát, még a börtönben is, ahogy, azt Natália, ahogy arról Natália beszámolt. Nem csak önmagáért, saját magáért harcol, hanem minden ukrán politikai fogolyért, akiket fogva tartanak Ugyanúgy, mint a sztálinista időkben, vagy posztálinista időkben úgy tűnik, hogy 20 évet továbbra is 20 év Szibériával számolhat az, aki szembeszáll a rendszerrel. Világos és cinikus az üzenet Putin részéről, hogy én és uraim, Oleg Szentszov az önfeláldozás a bátor harc szimbólumája, szimbóluma, aki a, a 21. században felemeli a hangját, az anektálás, az agresszió, az elnyomás, az emberi jogok lábbal típrósá, típrása ellen, azon jogok megvédése érdekében, amelyek az Embryogok Egyetemes Nyilatkozatában papírra vetettek. Reméljük, hogy a díjjal biztatjuk majd a szabadság szeretőket Oroszországban és az elfoglalt krimi területeken, és remélem, hogy mi a szabad világ politikusai is inspirációt merítünk majd ebből a díjból, és bennünk is tudatosul, hogy a Kremlhez hasonló rendszerekkel szembe kell szállnunk, vannak dolgok, amiből egy jottányit sem engedhetünk 70 politikai fogoly és 24 ukrán matróz szabadon bocsájtását követeljük, akiket egyébként a napokban ejtettek fogjul a Fekete-tengeren. Reméljük, hogy minél hamarabb eljön azon a nap, amikor Oleg Szentszov újra szabad lesz, és személyesen is üdvözölhetjük itt az Európai Parlamentben. Köszönöm. Thank you, Petras. Úgy köszönjük Petrász. A zöldek nevében van valaki esetleg, aki szeretne hozzászólni? Ja, Frau Kaplan, herzlich willkommen. Kaplan asszony, üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Személyesen nem ismerem Oleg Szencovot, soha nem tudtam elutazni Ukrajnába, de rendkívüli módon lenyűgözőnek tartom azt, hogy azok, akik börtönben vannak, azok, akik óriási nyomás alatt állnak, mégis tudnak küzdeni azok érdekében, akik eh, kint vannak. Láthatjuk azt, hogy mennyire nagy hatása van ez ránk. Láthatjuk azt, hogy egy olyan időszakot élünk, amikor a diktatúrák, a diktátorok jelennek meg, olyanok is, akiket demokratikusan választottak meg ezért fontos az, hogy legyenek olyanok, akik mégis a saját útjukat választják, a szabadságért, a demokráciát szállnak síkra, nem eh, hagyják azt, hogy megmondják nekik azt, hogy mit kell gondolniuk, egyértelműen, de mindig békésen lépnek fel saját meggyőződésük érdekében. Négy és fél éve vagyok az Európai Parlament képviselője, és mindig nagyon nehéz volt kiválasztani a javaslatok közül a győztest a Szaharov díjra. Soha nem választottunk olyat, aki ne szolgált volna erre rá. Megdöbbent az, hogy nagyon sok olyan ember van, akiket ez nem zavar. Vannak olyan kormányok, akiket nem zavar ez, örülök annak, hogy vannak olyanok, akik a saját útjukat választják, ez mindenképpen ösztönző számunkra. Azt kívánom Olegnek, hogy kiengedjék a börtönből, azt kívánom neki teljes szívemből, hogy az egészsége helyreálljon, és a többi Szaharov jelöltnek azt kívánom, hogy legyen bátorságuk arra, hogy folytassák utukat. Mindig nehéz ez, de nagyon sokan vannak, akik eh, nem csak a saját jólétjüket nézzük, hanem másokért is, és eh, megpróbálnak valami jót elérni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, és eh, üdvözöljük Oleget, és minden jót kívánunk neki. Vielen Dank. Frau Kollegin. Köszönöm szépen. GUA NGL frakció nem képviselheti magát, az EFDD sem, és meglepetésre az ENF sem. Ki kíván még hozzászólni? Michel Gáler kíván még szólni, megadom neki a szót, aztán pedig Kaplan asszony lezárhatja ezt. Tessék, Michel, köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, és üdvözlöm a Szaharov díj jelöltjeit, és nem akarod megismételni azt, ami már elhangzott eddig, csak két-három rövid kérdésem lenne. El tudnál mondani nekünk azt, hogy Oleg Szentszov mit érzett, amikor megkapta ezt a díjat, ez is érdekelne, és a másik kérdés az az, hogy a jobb, beat, jobb körülményei ebben a lágerben. A többi fogvatartó tudja, hogy megkapta ezt a díjat, van egyfajta szolidaritás a fogvatartottak között, és még egy dolog, az orosz közvéleményben, vagy azon, abban a rétegben, ahol az emberi jogi aktivisták aktívak mit gondolnak erről a helyzetről. Vannak olyan körök, amelyek foglalkoznak az emberi jogokkal, azok számára ez egy téma-e? Vannak-e kezdeményezések Oroszországon belül arra vonatkozólag, hogy a kormánytól a legszabadon engedését követeljék? Tudjuk, hogy Ukrajnában ez egy fontos kérdés, de mégis döntő az, hogy Oroszországon belül hogyan lehet nyomást gyakorolni. Mit várnak tőlünk, mit várnak az a mi e, kormányainktól Olekszencov esetében? Ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen Michel Gálernek ezeket a nagyon pontos kérdéseket. Vannak-e további kollégák, akik hozzá kívánnak szólni? Ha nincs, akkor Kaplan asszony meghallgathatta a kollégákat, konkrét kérdéseket is kapott. Örülnénk, hogyha a lehető legteljesebben tudna ezekre válaszolni. А, Ну, что касаемо самого Олега, да, он восстанавливается, восстанавливается, и это было бы, ну, абсолютно... Köszönöm a lehetőséget. Ami Oleg egészségügyi állapotát illeti, javul a helyzet, miután a bajta az éjségsztrájkot azóta jobban van. Független orvosok nem láthatták, ezért biztosan nem tudjuk megmondani, hogy milyen állapotban, egészségügyi állapotban van. Első kézből nincsen információnk, csak a börtön orvosoktól tudunk bármit, ez igen csak aggasztó. Küldtünk neki egy csomagot, amit nem kapott meg, 20 kilónál kisebb csomagot és maximum 3 havonka lehet küldeni. Pontosan 20 kilós csomagot küldtünk, de azt mondták, hogy több volt, mint 20 kezdve nem kapta meg, ezért megkapott volna mindent, ami a túléléshez szükséges lett volna, például szerított gyümölcs, meleg zokni, és így tovább, és így tovább. Megpróbáljuk tehát majd még egyszer jutatni mindezeket hozzá, de hát ezek olyan mindennapi problémák, amelyekkel folyamatosan szembenéz. Valószínűleg mostanra már teljesen hozzászokott, de ami az orosz emberjogvéket illeti, nos, én is orosz országot két éve hagytam el, és hát nagyon nehéz a helyzet, nem csak azért, mert Ukrajnát támogatják, hanem minden uh, ukrán fogoly uh, jogait is, de az Oroszországban nem csak ukránokat tartanak fogva, hanem mindenféle embereket. Nos, mindazok, akik vannak rengetegen, akik fogócserét követelnek, ez is tendenciózus, de ami a tömeges demonstrációkat illeti, Nos, lehetetlen tömegesen tüntetni, hiszen aki tüntetésre elmegy, az börtönbe kerül. Egyszerűen így vannak a dolgok. Az emberjogvédők mégis folytatják a harcukat. Például most megpróbálják elérni, hogy Oleg megkapja ezt a csomagot. Ez lehet, hogy nem tűnik túl soknak, de valaki, aki Szibériában ö, sínlődik, annak ez élet és halál kérdése. Miről álmodom én? Arról, hogy szabadon bocsássák mert ha nem így történik, akkor az egész hiába való volt. Mik a reményeim? Nos, nagyon remélem, hogy meg tudnak majd nyomást gyakorolni erre a modernkori orosz cára, aki végre talán megérti, hogy nem tarthatja már tovább börtönben Oleget. És nem csak Olegről van itt igazából szó, itt sokkal többről, az éjség sztrájk alatt eh, lehetetlen helyzetbe eh, került, de bizony a média mindig arról beszélt, hogy a saját éjség sztrájkja ez, de nem. Ő minden ukrán fogoért eh, tette mindezt, nem csak saját magáért. Colleagues, kedves kollégák, további kérdések, hozzászólások? Úgy látom, hogy nem folytattuk bele senkibe a szót, akkor Krisztián Prédának adom meg a szót, aki az Emberjogi Albizottság alelnöke, Panceri úr helyett. Parancsoljon! A président, effectivement, je dois euh, faire la Köszönöm szépen, elnök úr. Most kapom meg a szót a zárásként ennek az ülésnek, amit a parlament megszervezett, ezen belül is a Fejlesztési Szakbizottság. És az Európa és Ukrajna szag, kapcsolatokért felelős bizottság nevében vagyok tag, angol tolmácsolás nem megy át. Kérem, nyomják meg a gombokat a tolmácsok, és akkor minden menni fog. És örülök, hogy itt van az EU eh, e Oroszország delegáció tagjai. A magam részéről szeretnék rámutatni arra, hogy 70 éve történt meg az, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága az emberi jogi eh, nyilatkozatot elfogadta, és ezzel kapcsolatosan az emberi jogok hetét eh, szerveztük meg, eh, egy ilyen eseményt, és pont azért, mert 70 éves fordulója van ennek, szeretném rámutatni annyira, hogy mennyire egyetemes ez a nyilatkozat, ez a nyilatkozat egy olyan nyilatkozat, amelyik egész Európát érint, ugyanakkor most látjuk, hogy szükség van erre Európában, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a nyilatkozatra, az ennek tartalmára. Vannak olyan térségek, ahol az emberi jogok szűkebb értelmezése folyik, ez rámutatnék arra, hogy az emberi jogok nyilatkozata nem egy európai találmány, ez minden egyes emberre vonatkozik, minden föld, minden egyes lakóját érinti. Néhány órája sajnálatos módon meghalt Ludmilla Alexejeva, aki korábban megkapta a Szaharov díjat. Ludmilla Alexejeva azon túl, hogy a díjazottunk kilenc éve. Ő az egyik legismertebb szovjet disszidens volt, szovjet disszidens, aki már a 60-as években dolgozott, és védte az írókat, Juli Danielt és Andrei Színjavszkit, több mint 50 éve harcolt az emberi jogokért, az emberi szabadságokért. És ebben a kontextusban Oleg Senszov kapja meg az idén a Szaharov díjat, aki, mint Alexejeva vagy Szaharov maga is áldozatai a kommunizmusnak, ami most van Oroszországban, az a következménye egy eh, dekommunizmusi folyamatnak, ami nem történt meg teljesen. Nagyon sokan vannak a börtönben Oroszországban, a kommunizmus nem halt meg, nem pusztult el, és jelenleg olyan emberek vannak börtönben, akik fellázadtak a rendszer ellen, jelen esetben Ukrajnában olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy jelenleg a fekete tenger nem egy szabad tenger. Nagyon sokszor szó van mostanában a földközi tengerről. Ó, igen, sok ember kell át a földközi tengeren, akik szabadságot akarnak, és most a fekete tengerben katonai nyomást gyakorol az orosz federáció és Oleg Szentszov és mások is harcolnak a szabadságért, eznek a csatának még nincs vége, ez a háború addig fog eltartani, amíg lesznek autoriter vezetők az országok élén. Nos, Nézzük, mi történik a tengereken, a Fekete-tenger, a földközi tengereken, és nézzük meg, hogy ott érvényesüljenek a szabadságjogok, és ott mindig lesznek emberek, akik a napjaink hősei lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt van.